szavazás a következő plenáris ülésünkön júniusban lesz a témáról, következő ülésünk pedig holnap, május 22-én 8 óra 30-kor kezdődik, a délutáni ülés pedig 14.30-kor.